hogy a hatóságok és a magánberuházák fenntartható módon tudjanak beruházni, és a taxonómia biztosítani kívánja azt, hogy egyértelműen megállapítsuk, melyek a zöld gazdasági tevékenységek. Itt ez azt jelenti, ezt a taxonómiát nem csak a magánterületen, hanem az állami, a közösségi szektorban is használni lehet az itteni előírásokat. Itt egy megújult, fenntartható cselekvési tervvel fogunk dolgozni. Ezzel kívánunk megfelelő keretet biztosítani az Green Deal végrehajtásához. A harmadik pont, nem csak pénzről szabad beszélnünk, konkrét projekteket is meg kell említenünk. A nemzeti kormányoknak megfelelő projektekhez kereteket kívánunk biztosítani. Az LBB-vel és más intézményekkel együtt dolgozunk, hogy fogjanak össze és hangolják össze tevékenységüket a Green Deal sikere érdekében. A viták második része egy menetrendet jelöl a szociális Európa irányába. Itt olyasról, amiről beszélünk, ami a az emberek érdekében kívánja a gazdasági fejlődés felhasználja. Itt zöld és digitális átmenet kell biztosítani, azonban igazságos és inkluzív, integratív, befogadó módon. Önök és az Európai Tanács is aláhúzta annak, hogy a szociális jogok európai pillérét kell átültetni a gyakorlatba. A, napi, a mai napi közlemény egy erős szociális Európát kíván, és ezt megjelöli fontos célként és prioritásként. Természetesen további lépésekre is szükség van, nemzeti vagy a résztvevők érintettségi szinten, és megkívánjuk állapítani, hogy tudunk többet tenni ezen a területen. Kíváncsian várjuk, hogy a partnereink hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ez a pillér ténylegesen megvalósuljon. Pillanatnyilag a szociális partnerekkel konzultálunk, és meghatározzuk például az európai szintű minimálbér kereteit, és biztosítani szeretnénk, hogy a dolgozók eleget keressenek, eleget ahhoz, hogy ebből tisztességesen meg tudjanak élni. Itt az európai minimálbérről van szó, és természetesen bevonjuk itt a nemzeti tradíciókat figyelembe véve az országokat is. Igen, tisztelt képviselők, a gazdasági, a környezeti lehetőséget kell figyelembe vennünk, Mindenképpen változásra is szükség van, hogy el akarjuk érni a célokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Az Európai Néppárt nevében Zigrid Murezán urat halljuk másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök urak, Dombrovszki úr, Timmermans úr, örülök, hogy bemutatták a mai kezdeményezést. Itt az Európai Néppárt nevében üdvözlendőnek tartom azokat a javaslatokat, amelyeket önöktől hallottunk a mai napon. Meggyőződés egyébként, hogy a méltányos átmechanizmusa és minden ötlet, amit ma bemutattak, alapvetően fontos. A legfontosabb programok végrehajtása érdekében az Európai Green Deal, illetőleg a több éves pénzügyi keret sikere szempontjából. Éppen ezért felszólítom önöket, hogy dolgozzunk gyorsan és eredményesen a következő hónapban, az idei év első fél évében, a méltányos átmenet mechanizmusán, mert erre szükség van, hogyha hatékony akarjuk tenni a tárgyalásokat a többéves pénzügyi keret kérdésében is és így tudjuk biztosítani az Európai Green Deal sikerét is. Az őszi Európai Tanácson állnia kell a finanszírozásnak a Green Deal esetében. Éppen ezért világossá akarom tenni, hogy a méltányos átmechanizmusra működőképes legyen. Hogyan is nézzen ez ki, ez legyen robusztus úgy gondolom, hogy kellő forrás kell hozzárendelni ahhoz, hogy tényleg eredményesek tudjunk lenni, és a leginkább érintett régiók hozzájussanak a szükséges eszközökhöz a kohézió, a kutatás, eh, vagy semmilyen más terület nem fog működni, eh, ezt finanszírozni kell, eh, de innen nem lehet pénzeket elvonni a méltányos átmenet érdekében, ez plusz finanszírozás kell, hogy legyen, és leginkább érintetteket kell támogatni, ez rendkívül fontos a az alap esetében meg kell nézni, támogatni kell a vállalkozásokat, hogy kis és középvállalkozásokat mindenek előtt. Ne ismételjük csak, amit eddig mondtunk itt, mindenképpen biztosítani kell az emberek átképzését, és, de ezt nem szabad a semmibe tennünk. Pénzt kell alokálni, az, alokálni azon országokba és régiókba, amelyek rászorulnak ezekre az eszközökre. Az FC és más területek példájából pedig tanulnunk kell a konkrét átültetés során. Köszönöm szépen. Most a szocialista frakció következik. Megadom a szót Iratja García Pérez asszonynak. Három percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Decemberben az Európai Bizottság bemutatta számunkra a New Green Deal javaslatát, ez egy nagyon nagyra tövő javaslat, és az egyik célja az, hogy 2050-ben elérjük a klímaváltozással kapcsolatos semlegességet, a klímasemlegességet. Ehhez azonban igazi átállásra van szükség, a társadalmi gazdasági rendszerünket és az életmódunkat is át kell alakítani. A Green Deal sikere attól függ, hogy mennyire tudjuk finanszírozni ezt. De attól is függ, hogy ennek az, ennek az átállásnak a hatását hogyan fogjuk tudni kezelni, hiszen ez azt jelenti, hogy régióinkban egyértelműen modernizációra van szükség. Ez egy nagyon fontos első lépés. Egy milliárd eurót szeretnének mobilizálni az első évtizedben, a következő évtizedben a klímasemlegesség eléréséhez. Ez egy javaslatcsomag, és ennek cél, egyik célja az, hogy a PPP-k is mindent megtegyenek azért, hogy beruházások jöjjenek létre. Az 1 milliárd eurós összeg azonban csak töredék része annak, amihez szükség lesz majd a ökológiai átálláshoz. El kell gondolkodnunk, nagyon szigorúan kell elgondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet mégiscsak megvalósítani a terveket. Vitát kell tartani arról, hogy hogyan lehet új, bejöv, új bevételeket teremteni ahhoz, hogy megteremtsük az átállás feltételeit. Nekünk, szocialistáknak az a kérésünk, az a követelésünk, hogy az MFF 30%-át a klímaváltozás elleni harcnak szánjuk. De ezen túlmenően beszélnünk kell a saját erőforrásokról is. Ide, ide tartozik például az, hogy a műanyag csomagoló, papírok, csomagoló anyagokat eh, megadóztatjuk el, vagy a digitális ágazatot megadóztatjuk e igazságosan. És ide tartozik még a, eh, a társasági adó, közös társasági adóalap is. Én azt gondolom, hogy azok, akik eh, valóban tenni akarnak valamit, azok megfelelő mozgástérrel rendelkezenek ahhoz, hogy eh, a beruházások meg is történjenek. Az adószabályokat is meg kell reformálni kell, hogy a fenntartható beruházások ne, számíts, ne számítsanak bele a gazdasági és növekedési paktum adósság részébe. Ide tartozik még az, át, a méltányos átállási alap is. Nagyon fontos az, hogy senki sem maradjon le. És ez nem csak egy szlogen, hanem azt jelenti ez, hogy megfelelően föl kell tölteni a méltányos átállási alapot, plusz összegek ket kell ide ö, átcsoportosítani, és ez nem azt jelenti, hogy a kohéziós alapból veszünk el, hanem arról van szó, hogy meg kell tanítani a következő generációknak azt, hogy hogyan lehet az ökológiai és digitális eltállást sikeressé tenni, és ez azt is jelenti, hogy a munkakörülményeknek méltányosoknak kell lennie, illetve harcolnunk kell a szegénység, a gyermekszegénység ellen is. Kedves kollégák, hogyha Európa, ha szeretnénk, hogy Európa úttörő szerepet vállaljon, akkor pénzügyi eszközökkel is támogatnunk kell ezt a tervet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Renew Europe véleményét fogjuk meghallgatni. Dragos Pislarú úr következik, két perc, marancsolj. Köszönöm szépen, elnök azon, románul fogok beszélni. Az Európai Uniót nagyon sokszor kritizálták már, mert stratégiákat elfogadunk ugyan, de nincsenek megfelelő eszközeink ahhoz, hogy ezeket végrehajtsuk. Avagy, ha megvannak az eszközeink, akkor nincs megfelelő jövőképünk arra vonatkozóan, hogy nincs megfelelő jövőképünk, és nem tudjuk ezeket megfelelően alkalmazni. Kérdésem, hogy most van megfelelő jövőképünk? A Green Deal-re utalok. A Green Deal elsősorban az európai polgárokat célozza meg. A Renew Europe üzenete az, hogy az európai polgárok európai polgárokat arról kell tájékoztatni, illetve azt, kell, azt az üzenetet kell jutatni számukra, hogy inkluzív társadalomá szeretne átalakulni az Európai Unió, ahol új kompetenciáink is vannak, illetve megnövekedik az, a gazdasági növekedés. A legszegényebb, a legrászorulóbbak régiók lakói, például Romániában is vannak ilyen régiók, Nos, nekik is valamilyen módon részesülnie kéne ebben az átállásban. Méltányos. A méltányos átállás egyrészt azt jelenti, hogy munkahelyeket teremtünk, lehetőségeket teremtünk, lehetővé tesszük azt, hogy a fiatalok megfelelő képzésben vagy átképzésben részesülhessenek. Nagyon fontos, hogy a privát szféra is részt vegyen ebben a folyamatban, illetve a KKV-k is. Ez kell az igazi képzéshez, átképzéshez. Méltányos átállásra van tehát szükség, ahhoz is, hogy a környezetre pozitív hatással leszünk. A román kormánynak és az összes kormánynak követnie kell ezt a stratégiát, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez sikeres legyen mindenképpen föl kell lépnünk lépésről lépésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a zöld frakció nevében Klasz Ninas következik, tessék öné a szó. Köszönöm szépen mindenkinek. Az Európai Bizottságban, aki hozzájárult ehhez a javaslathoz, a méltányos átállási alaphoz, köszönöm szépen Timmerman szúrnak ennek bemutatósáját. Én látom, hogy szociális méltányos átállást akarunk elérni, és az embereknek kell ebből előnyt kovácsolniuk, és egyértelmű az is, hogy nemet kell mondanunk a foszilis üzemanyagokra. Ez egy jó kiinduló pont, hogy segítsünk bizonyos régióknak az átállásban. Azonban ami nekem hiányzik ebből a javaslatból, az a világos elkötelezettség az európai klíma célkitűzések mellett. Világosan kell látniuk az embereknek és a vállalkozásoknak, hogy mikor fog bezárulni az utolsó szénbánya vagy szénerőmű, és ezek kötelező célok kell, hogy legyenek ahhoz, hogy támogatást kapjon, kapjanak ezekből az alapokból a vállalkozások az átállás finanszírozása, anélkül, hogy megtörténne maga az átállás, teljesen értelmetlen. 7,5 milliárd euró, 7 év, 100 régióra, ez régiónként évente 10 millió. Valóban ezzel meg lehet valósítani az átállást méltányosan? és önök más alapokkal, kohéziós alapokkal is számolnak, és a társfinanszírozással, de ez is veszélyes lehet, mert nem lehet az egyik régiótól elvonni a pénzt a másik régió érdekében. Mindannyian tudjuk, hogy e, a azt is tudjuk, hogy nem 100 milliárd ez a méltányos átállási alap költségvetése, hanem 7,5 milliárd. És én biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottságot ez érdekli, és világosan kell fogalmazni, és együtt kell harcolnunk egy, jobb, egy következetesebb alapért annak érdekében, hogy a szén munkások, a szénbányászok ne, hét év, ne legyenek kitéve 7 évente az MFF tárgyalások sikerének, és hogyha valóban igazságos és tisztességes átállást akarunk, akkor konkrét szén lekapcsolási tervekre van szükség minden régióban. Köszönöm szépen. Most pedig az ID frakció nevében Gian Antonio Darré szó egy percre, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elkövetkező tíz évben ezer milliárd, ez le lenne a bizottság javaslata, így akarna elérni 2050-ig a klímasemlegességet. Ismerjük tehát, hogy milyen alapösszegről van szó, de nem világos, hogy hogyan szedjük össze ezt a pénzt, illetve az egyéb európai programokat miből fogjuk finanszírozni. És lesznek olyan programok, amiket majd meg kell kurtítani nem világos, hogy a kedvezményezettek milyen alapon kapják meg a támogatást, még a kritériumok. Ahhoz, hogy elérjük a klímasemlegességet, a bizottság az állami támogatásra vonatkozó szabályokat szeretné felülvizsgálni, illetve megreformálni. Ez miért csak erre a célkitűzésre igaz? Máshol miért nem? Remélem, hogy nem csak szlogen marad a klímasemlegesség, hanem valami meg is valósul, és remélem, hogy a KKV-k is profitálnak majd ebből a ebből a beruházási tervből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az EKR frakció nevében megadom a szót Johann van Overtfeldnek másfél percre. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos urak, önök megerősítették azt, amit decemberben én már mint félelemként megfogalmaztam, vagy aggodalomként megfogalmaztam, hogy ez egy olyan terv, ami ugyan tele van jó szándékkal, és egy pár milliárdból akarják megoldani ezt a problémát? Melyik milliárdról van itt szó, amit a, banktól elvontak már 7 évre, vagy 10 évre? Ez az egész egy kicsit olyan homályosan van megfogalmazva, és utalnak itt az MFF-ből származó, hosszú távú költségvetésből származó összegekre is, de ezzel kapcsolatban a tárgyalások még folynak. Aztán mi a helyzet a műanyagadóval, ami nyilván logikus módon az évek során egyre csökkenni fog, akkor ezzel kapcsolatban egy hézak, vagy emiatt egy hézak merül föl az Európai Beruházási Bank, akkor honnan fogja ezt pótolni, és hogyan tudja megtartani a 3A jelzését az Európai Beruházási Bank ahhoz, hogy továbbra is ezeket a kölcsönöket nyújtani tudja. Minden tagállamnak részt kell venniük ezeknek a terveknek a megvalósításában. De azok, akik meg a fékre lépnek, azokat meg pénzzel akarják megvásárolni, vagy meggyőzni. Ez eléggé veszélyes, ez megosztja a tagállamokat. Mi támogatjuk a körforgásos gazdálkodást, de nem támogatjuk azt, hogy az ígéreteket használják újra meg újra fel. Valódi innovációt szeretnénk, és konkrét intézkedéseket. Köszönöm szépen! Most pedig a GUE frakció nevében Megadom a szót Omársé úrnak, tessék egy percre. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Tisztelt alelnökök, az ipari forradalom óta Európa az foszilis energiá, energiára épül. Az európai közösség is a szén gazdálkodásra alapult. És ez azt mutatja, hogy a szén strukturálta az európai ipart, és nagyban hozzájárult a regionális fejlődéshez. Több millió munkahely függ, függött, több száz millió munkahely függött ettől, és több százezer munkahely függ a mai napig ettől az iparáktól. Tehát ez egy valódi forradalom ebből kilépni, ebből a modellből kilépni és a célkitűzés pedig az, hogy az utolsó szén erőművet is lezár, bezárják. Ez a modell, ez a szénmodell egyértelműen elavult a klíma kihívás tekintetbe véve. Nekünk két prioritást kell kitűznünk magunk elé. Egyrészt a szociális költségeket vállalnunk kell, másrészt pedig támogatnunk kell a régiókat az átállásban. A, rezsi, a Regi Szakbizottság elnökeként hadd mondjam el, hogy teljes mértékben kiállunk ezen célkitűzések mögött, és megtesszük a tőlünk telhetőt. Köszönöm szépen, Róza D'Amato következik a függetlenek részéről egy percre. Köszönöm szépen. Tarándóval kapcsolatban készült egy tanulmány, hogy hogyan lehetne ezt a város tisztábbá tenni, ez egy nagyon szennyezett válasz, város, és ez alapján a, ez alapján a szociális, nagyon komoly szociális következménye lehet annak, hogyha nem történik meg a város kitisztítása, a környezetének védelme. Kérdésem, hogy mit jelent pontosan a méltányos átállási alap? Hogy, hogyha földgázt használunk, akkor valójában nem változtatunk meg semmit. A Green Union-nek stratégiai fontossága van, és még nem más, mint újra gondolni az energiát, a gazdaságot, hogy Európa inspiráljon. Illetve föl kell lépnünk a, a globális felemelkedéssel kapcsolatban. De figyeljünk oda egy valamire, a kohéziós politikát nem szabad meggyengíteni, hanem a két dolgot egymással párhuzamosan kell megtenni. Az elmúlt három évben 48 milliárdot költöttünk klímaváltozásra, én azt gondolom, hogy nem az ETS-t kéne arra fordítani, hogy az méltányos átelési alapot finanszírozzuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A néppárt nevében Novakov úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt uh, alelnök urak. Nem vagyok autótervező mérnök, de tudom, hogy a, mi gyártjuk a legjobb autókat, amiket valaha gyártottak. Hogyha itt átállásról van szó, akkor ezt nagyon finom angoltak kell tennünk, hogy biztosítsuk a foglalkoztatást és az emberek, a társadalmak jólétét egész Európában hogyha most nem nagyon gyorsan akarjuk ezt megcsinálni, akkor ez szétesik, ez az egész dolog, ebben biztos vagyok. Miután ezt látjuk, szerintem meg kell beszélnünk ezt a Green Deal-t újra. Meggyőződésem, hogy támogatni kell az Európai Bizottságot a kezdeményezésében, hogy biztosítani akarják a gyermekeink jövőjét, a környezet jövőjét. Tudom, hogy a jövő olyan politikáké, amelyek megvédik eh, a környezetet. Tudom, hogy olyan politikáké a jövő, amelyek nem eh, ártanak a gyermekeinknek, a jövőnknek, eh, de meggyeződésem, nem kell ehhez kivégeznénk egész ágazatokat. Ezt el lehet érni anélkül is. Nem lehet milliókat munkanélkülivé tenni ehhez. Éppen ezért finom hangoltan tegyük ezt meg. Ami miatt aggódom, az az, hogyha nagy új kezdeményések születnek, akkor új finanszírozásra és nagy finanszírozásra lesz szükség, és megfelelő időt is rá kell szánnunk. Az ötlet kiváló, de ügyelnünk kell a részletekre is, és nem tehetjük meg, hogy ágazatok, illetve családok itt a gazdaságunkban egyedül fizessék meg ennek az árát. Köszönöm szépen! mondja az elnök. Borzán képviselő azt, hogy másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlendőnek tartom ezt a fenntarthatósági tervet az Európai Unió részéről, ez a Green Deal egyik fontos része. Finanszírozni kell ezt az új megállapodást, a zöld megállapodást mindenképpen, de erősíteni kell a közösségi, az állami, illetőleg magánberuházásokat is egyaránt. Nem szabad elfelejteni, hogy a tagállamoknak részt kell venniük ezekben a projektekben, egy szociálisabb, egy környezetvédőbb, egy jólétibb Európa érdekében az európai szemesztert is figyelembe kell vennünk, hiszen ott határoztuk meg a fenntartható fejlődési célokat. Egyébként pedig az ország jelentéseket, az ország ajánlásokat is előtt kell tartanunk, hogy elérjük azokat az ambiciózus gélokat, amiket kitisztünk magunknak. A méltányos átmenet alapot úgy kell használni, hogy a regionális különbségeket csökkentsük az Európai Unióban, és azoknak segítsünk, akik a leginkább sérülékenyek. Az Európai Beruházási Banknak jelentősen hozzá kell járulniuk a klímaprojektek finanszírozásához. Ennek ennek az alapja bizonyos szabályokban keresendő, amelyeket a taxonómia irányelv tartalmaz. Egyébként pedig a polgárokat be kell vonni. A méltányos átmenet nem fog működni, hogyha a szociális szereplőkkel, a partnerekkel nem beszélünk, és azokkal, akik érintve vannak az átmenet során. Köszönöm szépen. Most pedig Szilvi Brünné következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos urak! Meggyőződésem, hogy méltányos átállás, méltányos átállás csak akkor lehet, hogy ennek van megfelelő társadalmi háttere is. Ehhez, ezért mindenképpen segíteni kell az európai munkavállalóknak, hogy át tudják képezni magunkat, hogy azokból az ágazatokból ki tudjanak lépni, amelyek visszaszorulóban vannak, és a megreformálandó ágazatokba lépjenek át. Tehát nem lehet sikeres ez az átállás, amíg ez a jövőképünk nincs meg. Társadalmi szempontból is méltányosnak kell lenni az átállásnak, senkit sem, szem, senkit sem szabad magára hagyni. Úgy gondolom, hogy a szénadó által sújtott személyekre vonatkozóan is ki kell dolgozni kompenzációs lehetőségeket fenntarthatóbb és klíma szempontjából semleges meg, ö, gazdaságra van szükség. Ezt úgy lehet megtenni, hogy előre tervezünk, illetve hogy, az, hogy a kirekesztés és az egyenlőtlenség minden formája ellen harcolunk. Köszönöm szépen! Catherine Langenziben asszony következik másfél perc. Igen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A környezeti, gazdasági és szociálpolitikát együtt kell értelmeznünk. Ez az egyik legnagyobb kihívás itt döntünk majd arról, hogy az intézkedések az ökológiai átmenet érdekében elfogadottak lesznek a társadalomban, vagy pedig súlyosbítsuk az igazságtalanságokat Európán belül. Ez a Just Transition alap rendkívül fontos, amire javaslatot tett az Európai Bizottság. Mindenek előtt a szegények, kirekesztett emberek lesznek azok, akik a klímaváltozás következményeit érzik majd. A mi feladatunk az kell, hogy legyen, hogy védjük ezeket az embereket, és szociális biztonságot biztosítsunk számukra. A javasolt szociális speciális támogatás például az átképzés érdekében üdvözlendő, de ez önmagában nem lesz elegendő. A szociális kirekesztés megakadályozása érdekében azokat az embereket is figyelembe kell vennünk, akik nem aktívak a munkaerőpiacon. A fenntartható fejlődés agendájának célja éppen ezért, hogy a szegénység valamennyi dimenzióját kezeljük 2030-ig. Nem szabad ezt tovább erősíteni. Hogyha a klímasemlegesen akarunk gazdálkodni, akkor egy közös integratív folyamatra van szükség. Minden nemű diszk diszkriminációt meg kell akadályozni ennek érdekében. Ezért a tagállamokat többe kell vonni a végrehajtásba, és a civil társadalmakat pedig a tagállamoknak kell bevonniuk. Ezen kívül elkerülhetetlen, hogy a szociális biztosítási mechanizmusokat hozzuk létre, mert így lehet megakadályozni a szegénységet, és az embereket elkísérjük a változás során. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottságnak irányelvet kell alkotnia egy minimális jövedelmi érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Laura Huteszári, egy percre tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, elnök asszony! Az Európai Unió ban a tagállamok támogatják az új zöld megegyezést, és ezért az Európai Unió támogatja ezeket az országokat is. A legtöbb pénzt Kelet-Európa felé csatornázzák. Ez a Green Deal, ez nagyon drága lesz olyan országoknak, mint például Lengyelország, amely nagyon sok szént termel. És a példa értékű országok, mint például Finnország, még jobban kell, hogy csökkentsék a kibocsátásokat. Finnország a kibocsátás csökkentést már nagyon előre vitte, és Finnország kell, hogy megfizesse az árát ennek a politikának. Finnországban nagyon nagy távolságok vannak, a piac nagyon kicsi, és nagyon nagy kihívásokkal nézünk szemben ebben az országban. Itt a tervgazdaságot tapasztalhatjuk meg, ennek semmi köze nincsen a piacgazdasághoz, ami itt folyik. Köszönöm szépen, most pedig Rafászka képviselő kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! A zöld átállás egy nagyon fontos dolog, és itt főleg a foglalkoztatásra gondolok. A munkavállalók lehet, hogy a munkavállalók feladata lesz megfizetni ennek az átállásnak a költségét. Azokra gondolok, akik még a munkahelyüket is elveszíthetik az átállás miatt. Olyan emberekről van szó, akik esetleg 50-60 évesek is elmúltak, akik 30 éve vagy régebb óta dolgoznak az adott vállalkozásban, és Lengyelországban Sziléziában, Lengyelország nagy részében, Navopolska, Viekopolska régiókban nagyon sok ilyen érintett munkavállaló lehet. Az Európai Bizottság mit kíván tenni ezen foglalkoztatottak támogatása érdekében, akikkel kapcsolatban nem engedhetjük meg, hogy a zöld átállás áldozatai legyenek. Ezt végig gondolták? Ebben nem segít az átképzés, vagy ilyen-olyan tanfolyam. Ezeknek az embereknek az aggodalmaival, félelmeivel foglalkoznunk kell, hogyha munkahelyek szűnnek meg, ágazatok omlanak össze, akkor nem mondhatja senki azt, hogy ez egy tisztességes vagy méltányos ellátás, átállás, és valóban a munkavállalóknak kell megfizetni a költségeket. Módi képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. A méltányos átállási mechanizmus rendkívül fontos része a zöld egyezménynek. Fontos elérni azt, hogy a legsebezhetőbbek, a legkiszolgáltatottabbak ne, ne ők fizessék meg az átállásnak az árát. Vannak olyan régiók, amelyeket jobban érint ez az átállás, mint más régiókat. Támogatnunk kell a hatékony klímafellépést, és a finanszírozásnak is támogatnia kell az embereket, az energiahatékonyságot javítani kell, hiszen ez csökkenti a az életköltségeket, és azok, akik most a szén ágazatban dolgoznak, ők a legveszélyeztetettebbek. A szociális pillér elveit nem szabad elfelejtenünk, mindenkinek egyelő esélyeket kell biztosítani a képzésre, az oktatásra, hiszen, hogyha ezt megtesszük, ha ezt elérjük, akkor figyelembe vesszük az igazságosságot, és akkor vihetjük sikerre ezt a projektet. Köszönöm szépen! Pedig színi képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én arról szeretnék beszélni, hogy a tagállami költségvetése milyen hatással van a Green Deal. Többször is hallottunk arról, hogy milyen mozgástere van adó területen a, a kormányoknak. Nos, a kormányok tehetik meg azt, hogy beruházásokat tesznek, pedig, hogy viszont, hogyha meg van kötve a kezük, akkor hogyan is tehetnének beruházásokat, főleg zöldeket. Pont a legnehezebb gazdasági helyzetben lévő országoknak kéne a legtöbbet beruháznia, hiszen nekik lenne, lenne ők tudnának a legnagyobb hatást így elérni. Nos, kérdés, hogy tehetünk-e valamit ilyen esetben, el tudjuk érni azt, hogy a kibocsátásokat csökkentsék ezek, a, ezek az országok. Szeretnénk, hogyha ezzel megszüntetnénk a megszorító intézkedéseket is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Markus Ferber következik, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt alelnök urak Kedves kollégák, az Európai Unió igencsak ambiciózus klímacélokat tűzött ki. Ezeket a klímacélokat nem lehet csak úgy magukra hagyni, mert ezek nem valósulnak meg, ehhez komoly beruházásokra van szükség. Valahonnan meg a pénznek jönnie kell. Ezért nagyon helyes az Európai Bizottság ma a javaslatot terjesztett elő, és itt végig gondolja ezt a témát. Azonban ez nem az első beruházási terv, amivel itt a házban foglalkozunk. Az elmúlt időszakokban, ciklusokban volt a Juncker alap, az úgynevezett Juncker alap, ezzel is sokat foglalkoztunk, és úgy gondolom, hogy a Juncker alap kiváló leckéket ad nekünk arról, hogy hol kell figyelnünk. Három szót mondanék ezzel kapcsolatban, címszót. Először is biztosítani kell, hogy kiegyensúlyozott eloszásra van szükség, a Juncker alapnál a pénz olyan irányba ment, ahol a legravaszabb kérelmezők voltak. A második pont, a kiegészítése kell ügyelnünk. Nem kell újra definiálni, vagy átdefiniálni a beruházásokat, hanem plusz beruházásokra van szükség. Ezeket kell elindítani. Nem használ semmit, ha nagyon sok projekt születik meg, amely fenntartható beruházásnak számít, azon, és az Európai Bizottság eléri a célját, csak nem lesz több beruházás összességében. A harmadik pont nagyon fontos, a magánszektor az, ami a különbséget hozza magával. Attraktívnek kell kell lenni, hogy a magánberuházások, magánberuházók is készek legyenek beszállni. Itt szerintem a jogalkotási oldalról parlamentként nekünk ezt kell támogatnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fitzon asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Timmermans és Dombrovski biztos uraknak is, hogy bemutatták ezt az ambíciózus tervet. Számosan vannak Európában, akik aggódnak eh, a jövő miatt. Itt nagyon komoly kihívásokkal szembesülünk majd és azt gondolom, hogy ez a nyugtalanság indokolt, én is úgy vélem. Éppen ha a nagy kihívásokat látjuk itt a klímaváltozás összefüggésében, az Európai Bizottság erős szociális Európáról beszélt, ez egy fontos dolog. Mi szociáldemokrataként mindig is azért küzdöttünk, hogy legyen egy erős szociális pillér. Svédországban, Göteborgban 2017-ben szólaltak meg ebben a kérdésben, és ez a pillér alapvető fontosságú az új Európában. Ambiciózusnak kell lennünk, és jó munkahelyeket kell biztosítanunk nőknek és férfiaknak egyaránt, ehhez viszont jó képzésre van szükség, szakképzésre egyaránt, és olyan bérekre van szükség egész Európában, amelyekből tényleg meg lehet élni. Én svédként természetesen leginkább annak örülnék, hogyha az egész Európai Unióban átvennék a skandináv modellt, ez természetesen fontos számunkra. Mi nagy figyelemmel kísérjük ezt a munkát. Nagyon fontos az, hogy az emberek mindennapjai javuljanak Európában, és ezért kell meg közösen dolgoznunk. Köszönöm szépen. Csekk Katalin következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy dolog, amit világossá kell tenni az méltányos átmenet alapnál. A polgárokat kell a középpontba állítani, nem a kormányoknak, nem a nagy cégeknek, az egyszerű embereknek kell a középpontba állni. Biztosítani kell, hogy a méltányos átmenet elérje a legszegényebb és legkirekesztett régiókat egész Európában itt igenis el kell érni, hogy az emberek átteleljenek belőle, és ezt igazságosá kell tenni. Van azonban egy dolog, amit nagyon támogatom, hogy az, hogy támogatok, a, hogy megfelelő kormányzásra van szükség, megfelelő irányításra. EU pénzekről van szó, és nem tehetjük lehetővé, hogy egy kiskör kapja meg ezeket a pénzeket. A kohéziós alapot nem lehet felváltani. Itt a nagyon tra- transzparens módon kell az igaz, méltányos átmenet alapot kezelnünk, a szolidaritás, a transzparencia egy kéz a kézben kell, hogy járjanak. A klíma sürgetést, és természetesen figyelembe kell vennünk, de legyünk óvatosak. Köszönöm szépen, Eichhaut képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, köszönöm szépen alelnök urak. Amikor előkészítették a zöld egyezményt, azt mondták decemberben, hogy ez tényleg egy újdonság, egy új dolog, egy új eh, prioritási eh, új prioritás. E, és emögött mi felsorokoztunk. De a kérdés az az, hogy valóban lesz-e beruházás, lesz-e erre pénz? Mert ez egy nem egy kis átállás, nem egy kis változás. Minden ország, minden régió, minden ágazat érintett, és ehhez beruházásra van szükség. És e, azt kell, hogy mondjam, ugyan a teljes anyagot még nem láttam, csak e, korábbi változatokat. Most úgy tűnik, hogy E, nem tudom, hogy a beruházások illeszkednek-e ezekhez a zöld célokhoz. Eddig én úgy gondolom, hogy nem. Úgy tűnik, hogy az a régi vita az európai költségvetéssel kapcsolatban, amelyet az, Európa, az előző bizottság kezdett el, ez folytatódik. És amikor a fenntartható beruházási tervről beszélünk, azt remélem, hogy nem egy újabb Juncker tervről van szó, vagy ennek egy újabb változatáról van szó. Itt valóban az európai beruházás beruházási bank átalakítására is szükség van, alapvető változásra van szükség. Ez lehetséges, hogyha a zöld közberuházást nézzük, vagy közbeszerzést nézzük, ez tényleg változást érhet el. A fiskális politikában is változásokat kell elérnünk. Aztán a tervezetben az van, hogy Önök egy vitát, közvitát terveznek, amelynek az eredménye majd meghatározza azt, hogy hogyan fogunk beruházni. Nos, ez nem az a változás, amit várunk a, pénzügyi politikában. Remélem, hogy a végső változat jobb lesz majd. Köszönöm szépen. Iván Dávid, a szó egy percre. Köszönöm szépen az egész beteg bolygót egy kontinens gyógyítsa meg hatalmas költségekkel. Ez egy abszurd gondolat. Van der Leyen asszony, a, jól hallottam, orvos doktor, és az elsődleges elv az orvostudományban az az, hogy ne okozzunk kárt. Az én véleményem szerint ezt a Green Deal-t ezt nem megfelelően készítették elő, és ez nem kész arra, hogy ezt végrehajtsuk. Meg kellene néznünk azt, hogy hogyan kezeljük a betegségeket, ezen új, ambíciózus projekttel. Mindenkinek a zsebéből vegyük ki a pénzt, és csak a legbetegebbeket kezeljük? Vagy a múltban már láttuk, hogy mi történt a nagyon ambiciózus célkitűzésekkel, amelyek során nem vettük figyelembe a következményeket. Az önök javaslatai eléggé homályosak, és minden olyan terv, ami ideológián alapul, ez nem vezet sehova. Köszönöm szépen, Tosanovszki képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt biztosok! az Európai Unió ígéretei az energiapolitikában e, egyértelműen világosak és ambiciózusak. E, szeretnénk azonban a fenntarthatóbb jövő felé vezető úton e, igazságosak lenni, nem szabad senkit magára hagyni. Ahogy ezt már többször is elmondtuk, az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatokat erre az alapra, amely segít az régióknak abban, hogy átálljanak az új energiatermelésre. Én úgy látom, hogy teljesen világos, hogy több milliárd eurós beruházásokra van szükség egész Európában, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő hatástanulmányt készítsenek, és ezzel megvizsgálják azt, hogy mit jelent ez az egyes régiók esetében. Közép-Kelet-Európában mindez összekapcsolódik a kohéziós alapokkal. Én attól félek, hogy nem csak tagállamok között, de e, egyéni régiók között is nagy feszültségek merülhetnek fel. Köszönöm szépen! Nikolaj Willumsen következik egy percre. E az elmúlt időszakban láthattuk az, hogy a Európai Bíróság, illetve a megszorítási intézkedések hogyan gyöngítették a szakszervezeteket. Örülök annak, hogy a bizottság végre elismeri, hogy komoly problémát jelent a egyenlőtlenségek növekedése. De hogy egy kötelező bért hozzunk létre, azt gondolom, hogy ez egy elhibázott lépés. Úgy vélem, hogy ez ismételten meggyengíti a szakszervezetek lehetőségeit. Én úgy gondolom, hogy a kollektív szerződéseket kéne megerősíteni, egy olyan protokollra van szükség, amely a munkáltatók jogait rögzíti az európai belső piacon. A helyi önkormányzatok nak és tudni kell bánni a különböző kereskedelmi szabálytalanságokkal, és fontosnak tartom azt, hogy egyenlő munkáért egyenlő fizetést kapja mindenki, véget kell vetni a kizsákmányolásnak. Köszönöm szépen. Most pedig Roland úr következik, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elértünk a fordulópontra, egyértelmű, hogy Európában megszűnnek a munkahelyek, a zöldítésnek köszönhető. Én gondolom, hogy illúzió az, hogy itt zöldítünk bármit is. A, a bizottság, mint hogyha egy 7 éves szovjet érából származó tervet szeretne megfog, megfogalmazni. Ezek a bizottsági bürokraták életükben nem végeztek gazdasági tevékenységek, fogalmuk sincs arról, hogy ez micsoda, én úgy vélem, hogy a destruktív, a destruktív viselkedésnek ez az európai változata. 40 ezer munkahely vészel például az Egyesült Királyságban azért, mert kénytelenek vagyunk átállni az elektromos autókra. Egy amerikai generális mondta azt a vietnami háborúban, hogy ahhoz, hogy megmentsünk egy falut, először le kell rombolni. Ehhez hasonlít ez. Nos, úgy gondolja a bizottság, hogy valamilyen módon létrejönnek majd új munkahelyek, hogyha a jelenlegieket megszünteti? Nem tudom hogyan. Lengyelország és Csehország például hogyan fogja ezt megoldani? Én nem tudom értelmezni azt, hogy miért jó az, hogy a Green Deal őrületét finanszírozzuk bármilyen módon. Úgy vélem, hogy ez szándékos destrukció. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Kérem, tegye fel a, fog, a fejhallgatóját. Elfogadja a kikártás kérdést? Niklas úr tenné fel. Köszönöm szépen ezt a fellépést. Értem én, hogy nem egészen elégedett, mert a saját kormányuk pácban hagyja a saját népüket. Nem kellene most Nagy-Britániában lenniük, hogy lebonyolítsák ezt a kilépést. Miért jönnek még egyáltalán ide? Maradjon otthon. Köszönöm szépen, kérem a választ. Thank you. I'm not sure. Köszönöm szépen. Ez tényleg kérdés volt? De minden esetre lehetőség ez nekem arra, hogy elmondjam, hogy az Egyesült Királyság eh, minisztere Hammonds elmondta, hogy egy trillió fontot nyerhetünk azon, hogy kilépünk. Nos, mielőtt a zöld, a Green New Deal-t meg elfogadják, szerintem kérdezzék meg a bizottságot, hogy a munkahelyekre ennek milyen hatása lesz. Például a a különböző zöld adók több mint 12 milliárd fonttal terhelik meg az Egyesült Királyság költségvetését, amit a legszegényebbek fizetnek meg. Köszönöm szépen, Denis Strátke következik másfél percre. Ja, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt alelnökök, köszönöm szépen a bepillantást, a betekintést, amit itt ma hallottunk de el kell, hogy mondjam azért többről még nem is beszélhetünk valójában éppen, ami a kihívásokat illeti, amelyekkel szembesülünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a címszó modusból ki kell lépnünk, el kell hagyni ezt a virágnyelvet, ezt a felhőt, mert a választási kampánynak vége önnél is, Timmermans úr. Éppen ezért nagyon fontos immár, hogy ne úgy nagyjából beszéljünk dolgokról, hanem konkretizáljuk, hogy milyen irányba indulunk el, például a szociális Európa területén, ami pedig a Just Transition, a méltányos átmenet alapot illeti üdvözlően fontosnak tartom, de azért elmondom, hogy mi nem történhet. Ami nem történhet az az, hogy bizonyos költségvetési sorokat egyszerűen átcsoportosítunk, ami azt jelenteni, hogy az ESF-ből például átpakolunk ebbe az alapba dolgokat mert a hatás az lesz, hogy azok az emberek, akik egyes ágazatokban dolgoznak, azok, eh, ahol éppen egy fenyegetés lép fel, akkor ezeket az embereket játsszuk ki a tartós munkanélkülők ellen, mert ők egészen más problémákkal szembesülnek. Nem szabad az érintetteket kijátszani a gyengék ellen a társadalmunkban, hanem ki kell mondani, itt van a klímaváltozás, a klímaváltozás elleni harc nem vezethet struktúra törésekhez. Ha éppen ezért plusz pénzt kell ide beletennünk, és nem tehetjük meg azt, hogy a pénzt a jobb zsebünkből a bal zsebünkbe tesszük át. Köszönöm szépen. Miriam Dáli másfél Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, alelnök úr. Én úgy hallom, hogy egyesek még mindig szkeptikusok, hogy a klímaváltozás elleni harc és az egy, a tisztességes átállás megvalósítható. Most mi a fenntartható eh, fejlődési tervről beszélünk, és a méltányos átállási alapról, és ez azt mutatja, hogy erről, ehhez, ezzel a két kihívással kapcsolatban együtt kell fellépni. Eh, Európa eh, vezető szerepet kell, hogy játszon a klímabarát ipar kialakításában, de ezzel egy időben a Biztosítani kell azt is, hogy a e, kis jövedelmű háztartások nem maradjanak el, ne lássák ennek a kárát. Megfelelő védelemre van szükség arra, hogy az emberek előnyt tudjanak kovácsolni ebből az átállásból. A jövő munkahelyeihez más készségekre van szükség. A jelenlegi munkavállalóknak ehhez, erre fel kell készülniük, át kell képezniük magukat, és az új munkavállalókat pedig már ennek megfelelően kell kiképezni. És emellett nagyon fontos az is, hogy inkluzív legyen ez a méltányos átállás három fontos pillér, a részvétel, a támogatás és a e, létrehozás. Ezen a három pilléren kell, hogy alapuljon ez. A klímafellépés során támogatni kell a célzott programokat, amelyek a sebezhető családokat és háztartásokat támogatják, és jó minőségű munkahelyek létrehozását kell támogatni, amely a kiválóan képzett munkavállalók számára jönnek létre. A megfelelő politikák mixével új munkahelyeket tudunk teremteni egy új gazdasági valóságban. Köszönöm szépen, most pedig Clotilde Ármon következik egy percre. Anna președinte, nu cred că există o barieră. Elnök asszony, nem gondolja-e, hogy a zöld megállapodásra szemben nem mindig korrekt a magatartás. A keleti társadalmakban Sokat beszélünk a környezetbarát magatartásról. Megőriztük sok régióban a helyi termelést. Ugyanakkor például Romániában vannak nem környezetbarát tevékenységet folytató bányák például. Sok megújuló energia cél van, ugyanakkor 15 tagállam az uniós átlagot meg is haladja, és ezen 15 országból 7 kelet-európai. Világos környezetvédelmi célokra van szükség, ugyanakkor finanszírozásokra, támogatásokra is, amelyek lehetővé teszik az új projektek bemutatását. Valóban intelligens változásra van szükség, különben az euroszkepticizmus tápláljuk. Nisto, czas wystąpienia jedna minuta elnök asszony a zöld megállapodás európa legambiciózusabb programja évtizedek óta. E, az emberek igénylik ezt, e, de az üzleti ágazatok vezetői is követelik ezt. Ez a lehetőség arra, hogy Európa, e, Európa modernizálja magát, Eh, globális versenyképes eh, eh, szereplővé lépjen elére. Erre azonban nem kerül sor, hogyha nem mutatjuk meg, hogy teljesíteni is tudjuk azt, amit ígérünk. A javaslat eléggé homályos még, itt van ez a 7,5 milliárd az papíron, minden más bizonytalan, hogy ehhez pluszban jönne még hozzá és fontos, hogy plusz intézkedésekről beszéljünk, ne olyan lépésekről, amelyeket a meglévő EU-s törvények már úgyis előírnak. További lépéseket kell tennünk az alacsony színhasználású és széndiokszid kibocsátású technológiák felé. Ezen kell dolgozni a, a bizottságnak, meg kell szabadulni a foszilis üzemanyagoktól, energiaforrásoktól, hogy a megoldások hosszú távon is működőképesek legyenek, ne csak átmenetileg. Elnök, köszönöm szépen. Egy minuta. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Elnök asszony, kedves kollégák, a Green Deal a legkevésbé biztos projekt az EU történetében, és hogyha azt gondoljuk, hogy a szén régiók hanyatlását strukturális forrásokkal meg lehet akadályozni, azok nem tanultak a történelemből. Az elmúlt 33 évben a Rúrvidéken dolgoztam a bányászatban, és már ott nincs bányászat, és szegény háza lettünk Németországnak. A legmagasabb a munkanélküliségi ráta, a legtöbb a szegény gyermek, a legtöbb a szegény idős ember a mi régiónkban, és ugyanez a helyzet a belga, francia és angol szén régiókban, egykori régiókban. És Lengyelországban ugyanez lesz. 100 ezer munkahely megy veszendőbe, ez katasztrófa lesz Szilézia szemmelre. És nem csak a bányászatról van szó, az autógyártás a német ipar motorja, és eh, a szövetségi kormány eh, becslései szerint 410 ezer munkahely megy majd veszendőbe. Hagyjuk ezt az őrültséget, vessünk ennek véget. Köszönöm szépen. Minuta. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Tobiszowski egy. Troska o klimat to wielkie odpowiedzialne zadanie. A klíma iránt tanúsított figyelem nagy felelősséget igényel, és a Green Deal működéséhez meg kell felelnünk a követelményeknek, és tudnunk kell, hogy milyen alapra támaszkodunk. Ezért kérdést teszek fel a biztosnak. Az Európai Bizottság konzult-e már a tagállamokkal, illetve óhajtja ezt megtenni, tudja-e, hogy mennyi forrásra van szükség ezen átalakulás végrehajtásához, anélkül, hogy bizonytalanság alakulna ki az energiaellátásban. Tudjuk-e, hogy mennyi időre van szükség a gazdaság zöldítéséhez az egyes országokban, és az új technológiák alkalmazásához Lengyelországban becslések szerint az átalakulás plusz költségei 2,7-4,3%-át telti ki a GDP-nek a 2020-2050 közötti időszakban. Ezen kívül 500 milliárd euróról beszélünk, és 1,7-2,3 százalékkal több lesz a költség ennek, mint az EU átlagnak Lengyelországban. Szilézia egy bányász régió, és akár 200 ezer ember veszítheti el a munkahelyét, mert 250 milliós költséggel járhat majd mindez, és ez tudományos vizsgálatokon alapul mindez a költségbecsés. Mamy zgłoszenie w ramach niebieskiej karty. Czy pan poseł przyjmie pytanie? Bardzo. Van, van egy kékkártyás kérdés, elfogadja ezt a kérdést. Petr Skonkelis teszi fel önnek. Thank you, colleague. Thank you, Mr. President. Uh, does the honorable... Köszönöm szépen van-e valami képünk arról, hogy a GDP mekkora százalékát fogja kitenni a párizsi megállapodás értelmében ez az intézkedési csomag? Harminc 30 perc válaszra kap lehetőséget. Valójában én azt mondtam, hogy a klímára odafigyelni egy nagyon nagy felelősség, hosszú távú, ugyanakkor megfelelő elemzésekre van szükség ahhoz, hogy racionálisan szálljunk szembe ezzel a kihívással, és ne veszítsék el az állásukat emberek. Én azt szeretném, hogyha Európa vezető lenne, valódi vezető ehhez azonban nem elég a jó szándék, jó tervek is kellenek. Köszönöm. Gózmáó képviselő kap szót egy perc. Obrigado, Sra. Presidente. Concordamos com as declarações da Comissão Europeia. Köszönöm, egyetértek a bizottsági nyilatkozatokkal, különösen abban, hogy az energetikai átváltásra vonatkozó eh, megállapodásoknak, eh, intézkedéseknek méltányosnak kell lenniük. Eh, azonban a társadalmi-szociális vonatkozások tekintetében úgy kell megoldásokat találnunk, hogy a költségvetési összegek ne csökkenjenek, más területekre ne vagyunk el pénzt. Az új jelszavak, új prioritások meghatározásakor nem máshonnan szivárogtassuk el a pénzt, mikor itt vannak, ugye láthatóan itt van az a trükk, hogy ezer milliárd, 100 milliárd eurót emlegetnek, miközben látjuk, hogy mennyire erősek azok a hangok, amelyek szerint a katonai képességeket kell erősíteni. Nos, a méltányos átálláshoz mindezeket a politikákat úgy kell megalkotni, hogy a régiók és azok a területek, amelyek a frontvonalban vannak, valóban hasznát lássák ennek. Fernández, czas wystąpienia półtorej minut. Köszönöm, egy perc, másfél percre kap szót, Bona Fernandes. Caras e caros colegas, estamos no bom caminho. Kedves kollégák, ez a beruházási terv a fenntarthatóságot szolgálja, jó irányban haladunk, és a méltányos energetikai váltás alapja lehetővé teszi azt, hogy további forrásokat használjunk. Ehhez azonban valóban plusz pénzre van szükség. A kérdésem pedig az, hogy ez a 7,5 milliárd euró vajon elég lesz-e, ezt a parlamentnek ellenőriznek kell, és vissza kell igazolnia Ráadásul fontos, hogy ez valóban a kohéziós politikákban rendelkezés álló pénzeken, pénzekhez képest, ez többletpénz legyen, ne onnan szivárogtassunk át pénzeket, hiszen a méltányos energetikai váltás nem szabad, hogy úgy valósuljon meg, hogy a többi elkötelezettségünket, amelyeket a szociális ügyekben és egyéb ügyekben felvállalatunk, azok megszenvedjék ennek az, az árát Máskülönben nyilván újra minden régióban azt fogják mondani, hogy, hogy Brüsszel a bűnös, nincs elég pénz, fontos, hogy minden tagállamban, minden régióban mindenki átkövessen mindent a siker érdekében. Köszönöm. Simona Bonafé asszonynak adom meg a szót már. Ma mille miliardi di investiment. Köszönöm ez a milliárd beruházás a fenntartató fejlesztés Európában. Ez az a fontos cél, amit az Európai Bizottság ma bemutat, hogy 2050-ben az Európai Unió elérje a klímasemlegességet, és szociális szempontból egyre befogadóbb legyen. Biztos, hogy sok pénzről van itt szó, de hogyha sikeresen akarjuk végrehajtani ezeket a mégrehajtó változásokat, akkor több forrásra lesz szükség a következő években. De visszatérek a bizottság javaslatához. Két dolgot szeretnék kiemelni, amelyet jelentős újdonságnak érzek. Elsősorban egy alap, amelynek célja a szociális igazságos átmenet, hiszen a klímaváltozást kezelni kell, de senkit sem szabad kirekeszteni. Különösen azon ágazatokban, ahol nagyon nagy változások fognak lezajlani, mert a fenntarthatóság mindenki számára megfelelő kell, hogy legyen, hogy végre lehessen hajtani. Aztán ott van a beruházási terv, és egy vita megnyitása a deficitbeszámításról a stabilitási paktumban. Hát itt eléggé